So if colleagues could maybe, maybe take their seats now. Kedves kollégák, foglaljanak helyet. And begin our extraordinary meeting of the Development Committee. A Fejlesztés Politikai Szakbizottságunk rendkívülését el is kezdhetjük. Kollégák, barátaim, óriási örömömre szolgál, hogy sor került erre a mai ülésre, mert nagy megtiszteltetés, hogy dr. Denis Mukwege van ma itt közöttünk, aki a 2014-es Szaharov díjazottunk. Mukwege doktor rendkívüli ember. Egy rendkívüli kórházat vezet Kelet-Kongóban. Jártam ott személyesen egy hónappal ezelőtt, nincs a megtiszteltetés, elképesztő munkát végez rettenetesen nehéz körülmények között. Olyan nőket és gyerekeket ápolnak, akik a kelet-kongói erőszak és a konfliktus áldozatai. Ukrajgé doktor azért jött ma ide közénk, hogy a kelet-kongói helyzetről beszéljen, beszéljen azokról az óriási kihívásokról, amelyekkel a világ ezen részén szembe kell nézniük az embereknek nap mint nap. Mukwege doktor úr, a mi szakbizottságunk fejlesztéspolitikai eszközöket felügyeli, a DigiDev részéről, illetve humanitárius segít segítségnyújtást. Amikor a kórházon voltunk Pánciban, akkor beszéltünk a, arról, hogy az Európai Unió segített az ön kórházának és alapítványának, és mit tehetne az Európai Unió annak érdekében, hogy még nagyobb mértékben segítse a rendkívüli fontossága bíró munkáját. Ezért most érdeklődve hallgatjuk az ön kórházában és alapítványban végzett munkáról a mondani valóját. Nagyon nehéz időket élünk, tudjuk, hogy ez különösen igaz Kelet-Kongóra, és a nagy tavak régiójára. A Kongói Demokratikus Köztársaságban, Burundiban, Burundiban és Ruandában az elkövetkezendő hónapokban választások lesznek. Burundiról talán sokan hallhatták az újságban, hogy az elnök bejelentette, hogy harmadjára is indul a választási versenyben. Itt a Kongóban az második felében kerül sor választásukra és jövőre az elnök, elnök választásra, Ruandában pedig szintén jövőre lesznek választások. Nagyon reméljük parlamenti képviselőként, hogy nyugodt, demokratikus körülmények között sikerül lefolytatni a választásokat mindhárom országban, hiszen az emberek érdekeit csak így tudjuk biztosítani. Mukvégi doktor úr novemberben egy megindító beszédet tartott az egész parlament előtt a Szaharov díját adásakor. Akkor beszélt a munkájáról, azóta, mióta megkapta a Szaharov díjat, személyes nehézségekkel is szembe kellett néznie, és bizony a mindennapi munkája során Kongóban a saját személyes biztonsága sem garantált mindig, ezért külön örülünk, hogy eh, hétvégén vett a nyitott napok rendezvény sorozatában, és a parlament Szaharov felelős osztályának a rendezvény is részt vesz, amelynek egyébként a vezetője Urike Lunacek alelnökünk. Egy rendkívülése ez a DEVE szakbizottságnak, az AKC küldöttséggel közösen rendeztük ezt, az AKC parlamenti közgyűlés együtt rendeztük ezt. Eh, Louis Michel, az AKC küldöttségvezetője, itt ül a bal oldalamon, akinek megadom a szót, mielőtt Mukwege doktornak adom meg a szót, parancsoljon Louis Michel. Merci beaucoup, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Doktor úr, Mukwege úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kedves barátaim. Mukwege doktor úr, azt hiszem, hogy igazi a, a bátorság igazi példája, élő példája, aki megérdemli a nagyra becsülésünket és az elismerésünket. Mais je n'en peux m'empêcher de rappeler cette citation de Marguerite Yourcenar. Dr. Denis Mukwege. Mukwege doktor minden napi harcában fölveszi La dignité de laisser pour compte. Il est une des grandes consciences de notre temps, et je ne sais... Eljött az idő. Nem tudom, hogy ő tudja-e, de most vettem meg egy könyvet, ami most jelent meg. Az évszázad ö, száz ö, hőse a címe, és nem tudom, hogy tudod, de te, te is benne vagy ebben a könyvben, amely a nagy ö, hősöket ö, gyűjti össze az évszázadból, úgyhogy azt hiszem, hogy százszorosan megérdemelted. Nos, több díjat is kapott, ez azt mutatja számunkra, hogy tudjuk, hogy pap, sebész, nőgyógyász, a Bugavui kórház alapítója, humanista, aki mm, becsületére válik Afrikának és a világnak is. Fantasztikus kapacitással rendelkezik a névtelenek, a leggyengébbek, a legszegényebbek meghallgatása terén. Meghallgatja ezeket a nőket, akiket szexuálisan bántalmaztak, megerőszakoltak, akiknek nincs jövőjük, reményük, és gyakorta azt is mondja, hogy még a létük sem biztos. A szíveket, a szellemet gyógyítja, és minden egyes élőlényben megtalálja azt az emberi lényt, aki még az ilyen szörnyű események után szinte el is tönik. Einstein is azt mondta, hogy nem csak adni kell tudni, hanem ad, kapni is. Mugabe doktor küzd, küzd a sötétség, a gyűlölet, az erőszak ellen, a civil társadalom mobilizálásával, illetve a klinikák létrehozásával. Fantasztikus képessége van a lelkiismerethez szólásban, a nemzetközi közvéleményhez szól, hogy ne hunjanak szemet azon szörnyűségek felett, amelyek Kongó keleti részében dúlnak. Az többent meg, hogy gyakorlatilag egy tudósról van szó, egy orvosról, de ugyanakkor egy hívőről is, hiszen mély hívő, és kétségtelenül ebből is merítkezik. De főleg tanú, aki a politikához is mer szólni, és politizál is, sőt, mer politizálni időnként. Egész egyszerűen elmondja, hogy mi a feladata, mint embernek. Embernek, akinek privilegizált a helyzete, mert tanulja mindannak, ami történik. És zavarja egyes hatóságok lelkiismeretét, és el kell mondanom, kedves Döni, hogy bizonyos ö, fajta módon a mi lelkiismeretünket is felébreszted. És ez fantasztikus dolog, mert nyilván mi szóban szépeket tudunk mondani, de azt hiszem, hogy megvan ez a fantasztikus képessége azzal az erővel, amit képvisel, hogy lelkiismeretünk kényelmét megzavarja. És hát ugye mindenki támogatta a Szaharov díj elnyerése érdekében, hiszen már mindenki ismeri itt a házban, és nyilván továbbra is harcolunk az ön oldalán. Nos, úgy gondolom, hogy soha nem volt még olyan pillanat, mint most, nevezetesen, hogy minél nagyobb támogatottságra lejjen, hogy meg tudja változtatni ezeknek a nőknek az életét, a sorsát, akik a szó szoros értelmében a háború tárgyaivá váltak. Úgyhogy azt hiszem, hogy önnek csak gratulálni lehet, nem akarok tovább beszélni, csak egyszerűen az összes képviselő nevében, a jelenlevő képviselő nevében támogatásunkról, csodálatunkról szeretném biztosítani, és még azt is elmerném mondani, hogy testvériségünkről. So, um, Köszönjük Louis Michelnek ezt a bevezet, bevezetőt. Dr. Mukwegét már látták önök, hallhatták önök. Most ezért arra kérjük, hogy a demokratikus, kongói demokratikus köztársaság beli helyzetről számoljon be, és természetesen a kórház, illetve az alapítvány munkájáról parancsoljon Mukwege úr. Mesdames, Messieurs les députés. Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak a Fejlesztési Bizottság rendkívül ülésére az Európai Parlamentben, amely a Kongói Demokratikus Köztársaság helyzetéről szól. Külön meghat, mert ahogy Louis Michel is mondta, milyen szolidaritással fordulnak felém, mennyire szeretnének segíteni abban a harcban, amelyben bizony egyedül érezzük magunkat, és néha nagyon nehéz ezt a harcot az állandó megfélemlítés, fenyegetés mellett végigvinni. Úgyhogy hogy támogathassuk azokat a nőket, akiket a komoly demokratikus köztársaságban megerőszakoltak. És hogy tudják azt, hogy igenis van helyük társadalmunkban. És ez a hely, amit nagyon is megérdemelnek, mert ugye Kongót a fele lakosság nélkül egyszerűen el se tudjuk képzelni, hiszen a fele lakosság fiatal lányokból és nőkből áll béke és stabilitás nélkül nincs fejlődés. Tényleg nagyon sok erőfeszítésre van szükség, de a béke és a stabilitás nélkül nincs fejlődés. A biztonság, az emberi jogok tiszteletben tartása, azok az elengedhetetlen előfeltételek, amelyek minden fenntartható fejlődést biztosíthatnak. Ami a Kongói Demokratikus köztárságot illeti, 2013-ban nagyon sok reménnyel tekintettünk az Addis Abebai keretegyezményre, amely a béke, a biztonság és az együttműködés céljából született a nagy tavak régiójában. Az Európai Unió az egyik garantálója volt ennek az egyezménynek. Politikai, diplomáciai szempontból a nemzetközi közösség az instabil helyzet okait kutatta, amelyek már több mint 20 éve jellemzik Kongó keleti részét, és megfelelő stratégiát próbáltak kidolgozni a béke és a fejlődés érdekében a világbank segítségével. Sajnos ezt az egyezményt két dolog fenyegeti ma. Először is a biztonsági helyzet súlyosabbá válása, ahogy ezt az elnök asszony is említette, de ugyanakkor a választások előtti időszak is, ami eléggé robbanékony. Ami a biztonságot illeti, Kongó keleti részét továbbra is konfliktusok, milíciák jellemzik, legyenek azok kongóiak vagy külföldiek, óriási területeket uralnak, és sajnálatos módon továbbra sincs jelen itt az állam. A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén a fegyveres csoportok semlegesítése még egyáltalán nem járt sikerrel. Főleg azért, mert nincs együttműködés a kongói fegyveres erők, illetve az ENSZ kongói stabilizációs missziója között. 2015. januárjában a Kongói Demokratikus Köztársaság fegyeres erői katonai műveletet indítottak be az FDLR-rel szemben, de az ENSZ kongói missziója nem támogatta őket, pedig már hónapok óta részt vett a műveletek megtervezésében. Az ENSZ kongói missziója a Human Rights Due Diligence Policy nélkül nem kötelezheti el magát. Így emberi jogokat, humanitárius jogokat sértettek, legalábbis az ENSZ normái szerint a térségben. Azt is el szerettem volna mondani, hogy mint mi, állam, mi, mi állampolgárok semmit nem értettünk, mert a katonai vezető nem értettük, hogy hogyan került megválasztásra, hogy vezethette ezt a műveletet. Még akkor is, hogyha csak feltételezésekről volt szó, szerintem ezt a problémát meg lehetett volna békésen oldani, és ezt a két csoportot kellett volna megbízni hogy ezeket a műveleteket irányítsak, és ezt várjuk szívünkből. Az ADF Nalu, az Al-Shabaab dzsihadista mozgalomhoz húzó milícia továbbra is terrorizálja Kivu északi részét. A múlt héten például a, a ENSZ katonákat is ö, meggyilkolták, pedig ö, csak civileket próbáltak megvédeni. A múlt héten ö, a péntekről szombatra viradó éjszaka hét szemét ö, gyilkoltak meg szúrófegyverekkel, ennek a miliciának a tagjai, és ö, kevesebb mint öt hónap alatt az ADF nalú terroristái 300 embert gyilkoltak meg ezen, ebben a régióban. Ezt a mészárlást azért említem, amit az ADF NALU milíciája követett el, mert sajnálatos módon most kaptam ezeket az információkat arról, hogy sajnálatos módon szabadon gyilkol továbbra is ez a csoport, és senki nem tudja őket megállítani ebben elengedhetetlenül szükséges, hogy egyrészt az Európai Unió továbbra is próbáljon meg tám, minden támogatást biztosítani a Kongói Demokratikus Köztársaság hatóságainak, hogy alapos reformokat vezessenek be a biztonság terén, beleértve a hadsereget, a rendőrséget, de ugyanakkor az igazságszolgáltatást, illetve a büntetés végrehajtó szerveket is, és hogy egyesítse a két ö, misszió, ö, tehát a kongói fegyveres erők, illetve az ENSZ kongói missziója erejét annak érdekében, hogy ö, vége legyen már ennek ö, a szörnyűségnek. Nagyon sok embert megöltek sajnos, de amikor olyan a hadsereg és a rendőrség, hogy nem védi a civil lakosságot, akkor nincsen más megoldás, reformokat kell bevezetni, mégpedig mély reformokat a biztonság terén. Úgy gondoljuk, hogy ez az egyik kulcsfontosságú előfeltétel, hogy ebben a régióban biztonságos legyen a helyzet, és elinduljon, meginduljon a fejlődés. Ami a választásokat illeti. A kongói demokratikus köztársaság és a szomszédos országok az elkövetkezendő három év során választási időszaknak néznek elébe. A most fennálló rendszer megerősítése és megtartása körül is spekulációk hallhatók a vitákban, és aggasztják a lakosságot. Sajnálatos módon nagy a hallgatás ugyanakkor, és az alkotmány ellenesen vannak olyanok, akik mégiscsak jelentkeznek és jelöltetik magukat. A választások közeletével az a veszély áll fenn, hogy ismételten ö, felborul az amúgy is kényes ö, egyensúlyi helyzet. Volt tíz évünk arra, hogy decentralizáljunk, de nem tettünk semmit, úgyhogy most már csak két évünk van, de ugyanakkor a választásokat is meg kell szervezni. Úgyhogy így fennáll a veszély, hogy a választási dátumok csúszni fognak, mert vagy a finanszírozásra nem lesz lehetőség, vagy pedig az időben való teljesítésre. Az általános helyzet nagyon feszült. Politikai sikon is elég nagy ö, az erőszak, Kiseszától Buzsumburáig, az állampolgárok változásokat akarnak. Januárban Kinseszában, ma Buzsumbuában mentek az emberek az utcára, és 1993-ban már eléggé problémás volt a helyzet. Ma hasonló dolgok fenyegetnek. Fenyegetések érintik és érik az emberjogi harcosokat, harcosokat Fidimbiben, Kinsaszában, embereket bebörtönöznek, egész egyszerűen csak azért, mert békésen azt követelik, hogy demokratikus változások következzenek be országukban. A közelmúltban Fatou Bensouda asszony, a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze fogalmazta meg aggájait azzal kapcsolatban, hogy az erőszak hullám újra felcsap. És hogy súlyos bűncselekményekkel kell majd a bíróságnak ö, foglalkoznia. Hölgyeim és uraim, ö, villognak már a vörös vészjelző lámpák, de nincsenek válaszok. Cselekedni kell, ö, hogy megelőzzük a, a humanitárius katasztrofa megismétlődését, és hogy ne áldozzanak fel olyan generációkat, új fiatal generációkat, akik jobb jövőről álmodnak. A nemzetközi közösségnek és az EU-nak mindenkit arra kell biztatni, hogy dialógust folytasson, hiszen demokrácia, az emberi jogok kell, hogy jellemezzék a civil társadalmat, annak érdekében, hogy Kongóban a monitorozást, a képzést biztosíthassák, és felelős állampolgárokat neveljenek. A kongói demokratikus köztársaságban a vezetés, a demokratikus vezetés, a nemzetközi illetékesekkel együtt kell, hogy biztosítsa azt, hogy a korrupció ellen is felvegyék a harcot. Két héttel ezelőtt A köztesességi elnök külön tanácsosának jelentését megkaptam arról, hogy milyen ö, korrupció uralkodik az országban. 15 milliárd dollárt kapott pedig az ország tavaly. Úgyhogy a kérdés felvetődik, arról, hogy az ilyen korrupció léte mellett hogyan fejlődhet az ország. Hogyan indulhat el a Kongói Demokratikus Köztársaság a fejlődés útján? Először is a biztonságot kell megteremteni, mert enélkül a demokratikus kormány nem tudja megerősíteni sem az intézményeket, sem a lakosság életkörülményeit javítani, nem tud hozzájárulni a szegénység elleni harchoz. A segésem, mert csak egyesek kezébe kerül, nem pedig a lakosság nagy részéhez. Hölgyeim és uraim, a Szaharov díj átadásakor elmondott beszédemben Strasbourgban kiemeltem azt a tényt, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságnak mind emberi, mind természeti forrásai vannak, hogy megfelelő fejlődés útján induljon el. Követni kell a modern világ fejlődését. Ott van például a kaucsuk a gépjárműiparhoz. Az uránium, amely hozzájárult ahhoz, hogy véget érjen a második világháború, az ón, a wolfram, a tantál, ezek mind-mind a kommunikációt forradalmasították. Kongó mindig a fejlődés középpontjában állt. És mindig is pozitívan reagált, amikor a világnak szüksége volt Kongóra a fejlődéshez. Sajnálatos módon azonban ez a fejlődés soha nem volt sem tiszta, sem megosztott. Ezek a források, amelyek Európában és a világ többi részén lehetővé teszik a fejlődést, sohasem segítették a helyi közösségeket a fejlődés útjára. És egyáltalán nem a kongói ö, lakosok ö, profitáltak belőle, sajnos csak ö, az üzletemberek, a vezetők, ha ma újra kellene írni Kongó történetét, akkor kölcsönös, kölcsönösen előnyös helyzetet kellene kialakítani, win-win helyzetet. Hölgyeim és uraim, az emberi jogok nem csak alapvető jogokat jelentenek az Európai Unióban, hanem olyan célkitűzések is, amelyre mindenki áhítozik. Ma ismételten az Európai Parlament képviselőihez fordulok, azzal a kéréssel, hogy a megfelelő szak, gazdasági és egyéb szakpolitikák között, illetve az emberi jogok között megfelelő koherenciát biztosítsanak és az emberi méltóságot ári, árítsák a gazdaság és pénzügyi aggályok középpontjába. Történelmi pillanat jön el a következő plenár, plenáris ülésen a hónap végén. Az újra és újra megújuló konfliktus egyik oka lesz amiről beszélni fogunk, és amelynek annyi-annyi szexuális áldozata van. A, aztán a gyermekek örökbefogadása. Az amerikai Egyesült Államokban, illetve nagyon sok afrikai országban, köztük a kongói demokratikus köztársaságban is már kötelező szabályok léteznek egyértelmű jelzésre van szükség az egész világon. Az európai fogyasztók, állampolgárok felé nem igazán sikerül ugyanis a valódi változásokat elérni. Az import cégek túlságosan nagy szabad kezet kapnak. csak 0,5 százalékukhoz szólnak a törvények azon vállalatok közül, amelyek az Európai Unióban értékesítik, vagy forgalomba hozzák, illetve használják ezeket az ásványokat. Az Emberi Jogok Bizottságával együttműködve kellene odafigyelni ezekre a problémákra. 20 öntöde és finomító ö, található Európában, és csak sajnos ezekre vonatkoznak ezek a kötelező ö, intézkedések. Jogi kötelezettségekre van szükség, ö, amely minden egyes cégre vonatkozik, ö, amelyek az európai piacon megjelennek ezekkel az ásványokkal. Sőt, még messzebb kell mennünk mert a tanúsítványos a tanúsítványok állítóinak megerősítését is szeretnénk. A nagy tavak vidékének nemzetközi konferenciája részére. Az a cél, hogy ezen bányákban annak érdekében, hogy ki lehessen aknázni ezek kincseit, a nőket eltávolítják ezekről a területekről. Ez megengedhetetlen. Átláthatóságra van szükség, nem csak fegyveres erők, hanem milíciák is vannak, kormánymilíciák, amelyeknek a kezében vannak ezek a bányák. Tisztázni kell ugyanis minden egyes ilyen területet, ahol nem megfelelően aknázzák ki ezeket a kincseket, anélkül, hogy valamilyen kötelezettséggel rendelkezzenek. Mert amíg nincs nyomon követhetőség, addig a végtermék, amit minden nap felhasználunk, továbbra is olyan termék marad, amelyhez a kongói nők vére tapad. Most már az ígéreteket tettekre kell fordítani. Minden energiát arra kell koncentrálni, hogy béke és fenntartható fejlődés jellemezze a Kongói Demokratikus Köztársaságot és a nagy tavak környékét. Nagyon köszönöm a figyelmüket és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek önök között ma. Köszönöm. Dr. McQuaggy, you've given us a real tour Mukwege úr, Kérdezem a kollégákat, hogy szeretnének-e hozzászólni. Stér úr az első kollégánk a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretettel üdvözlöm ismét Mukvege urat itt a parlamentben. Köszönöm szépen, hogy velünk volt szombaton is, a nyílt napon, amikor a nők központi részéről beszéltünk a fejlesztés politika szempontjából, és köszönöm önnek a önáltal végzett munkát is. Hősiesnek nevezték az öntevékenységét, és valóban az is, úgyhogy meg is minden elismerésünket megérdemli. Elmondta, hogy a fejlesztéspolitika szempontjából a legfontosabb az, hogy az intézmények, mind a politikai, mind a gazdasági intézmények minőségével foglalkozzunk. Ez olyasmi, egy olyan kérdés, amely fontos a néppárt számára és a parlament számára is. Elfogadtunk egy állásfoglalás, amely pontosan ezt a kérdést emeli ki, amely valóban kulcsfontosságú. Fontos, hogy a korrupció az illegális tőkefolyamok kérdését megoldjuk. Emellett megkértük, felkértük az Európai Bizottságot arra, hogy nyilatkozzon ő is ez ügyben. Beszélt a konfliktusokat okozó ásványokról. Minden bizonyal tudja, hogy az Európai Parlament a különböző szakbizottságok munkájában bevezette a kötelező tanúsítványok koncepcióját, Nyilvánvalóan a hatály egy fontos kérdés, de itt már történik egyfajta elmozdulás ahhoz képest, ami az Európai Bizottság eredeti javaslatában szerepelt. De természetesen továbbra is vita zajlik erről a kérdésről. Végül persze fontos lesz az is, hogy az intézmények tudnak-e jól működni, és hogy az Európai Unió hogyan támogatja a jó kormányzást és a jogállamiságot a Kongói Demokratikus Köztársaságban együttműködve önnel, és mindazokkal, akik a demokratikus értékek mellett állnak ki az országban. Szeretném hangsúlyozni, hogy támogatjuk mindezen személyeket és szervezeteket, támogatjuk ezeket az erőfeszítéseket, és Köszönjük szépen még egyszer az önkimagasló munkáját. Köszönjük Stérónak, úrnak. Széve Pereira, képviselő az SND frakcióból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Folytatva, illetve arra reagálva, amit az előttem szóló mondott, Nos, meghallgatva Mukwege urat, azt kell, hogy mondjam, nagyon inspiráló volt, és lenyűgöző mindaz, amit mondott, Először is azt szeretném mondani, hogy valóban megszólaltak a vészcsengők. Hogyha megnézzük, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a nagy tavak régiójában összességében milyen nagyon komplikált helyzet alakult ki, nagyon nehéz eldönteni azt, hogy melyik kérdés a sürgetőbb, melyik érdemli meg a, a legelőbb, hogy foglalkozzunk vele. A nők joga, az élethez, az egészséghez való jogok, vagy foglalkozzunk először az emberi jogok általános helyzetével, vagy foglalkozunk a biztonságpolitikai kérdéssel, vagy a politikai helyzettel, a korrupció sürgető kérdésével. Meghallgatva Mukwege urat azt hiszem a legfontosabb a következő. Tekintve, hogy ilyen sok sürgető kérdés van az országban, nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy mi is okozza a problémákat. Ön elmondta, mennyire fontos, hogy egy strukturált megközelítést alkalmazzunk, és hogy a problémák gyökerét kezeljük elsősorban. Talán az ember nem is várná azt, ezt egy sebésztől, aki egy kórház irányításával foglalkozik nap mint nap. Ha jól értettem, ön azt mondja, hogy többet kell tenni annál, hogy csak a sürgős kérdésekre gyorsan reagálnunk, a kiváltó okokat kell kezelni. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak összhangot kell teremteni a különböző szakpolitikái között, az emberi jogok területén, a kereskedelemben, a fejlesztéspolitikában. Ez azt is jelenti, hogy egy következetes és hatékony megközelítést kell alkalmaznunk. Az SND frakció részéről én azt mondanám, hogy mi abban reménykedünk, hogy a parlament fel tud nőni ezen sürgető feladatokhoz, kihívásokhoz, és remélhetőleg egy olyan jogszabályt tudunk elfogadni, egy kötelező tanúsítvány rendszerre vonatkozóan, amely kötelező tehát, és nem önkéntességen alapul, és ennek hatékonyan kell működnie. Az ellátási lánc minden egyes részére vonatkoznia kell, biztosítanunk kell, hogy minden rendben legyen, ebben látom a parlament feladatát. Számunkra tehát világos, hogy mik is az igazi kihívások, szabályokra van szükség, Nyilvánvalóan szabályozásról kell döntenünk, de aztán meg kell néznünk azt, hogy mi a következő lépés, ez pedig a végrehajtás. Biztosítanunk kell, hogy egy kötelező jellegű tanúsítványrendszer szülessen, amely az ásványkincsekkel kapcsolatos kereskedelem minden egyes szakaszára vonatkozik, és gondoskodnunk kell a megfelelő végrehajtásról is. Ez pedig hatalmas kihívás lesz az intézményeink számára, és a kongói intézmények számára is, hiszen ez utóbbiak igen törékenyek. Még tehát a kihívások új szabályok gyakorlati megvalósítása kapcsán. Ön miben látja a fő, legfőbb kihívásokat is? Ön szerint mi mit tehetünk annak érdekében, hogy igazi kézzelfogható eredmények szülessenek az új szabályok alkalmazása révén, hiszen ez az, amire szükség van. Köszönöm. Köszönjük szépen a zöldek részére a Sargentini képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Köszöntöm ismét Mukwege urat az Európai Parlamentben. Örülök, hogy újra itt van közöttünk. Nagyon jó volt hallani, amit a konfliktusos ásványkincsekről mondott, egyértelműen fogalmazott ez ügyben. És a kollégáknak is mondom ezt, az, hogy a parlament kötelező érvényű jogszabályok elfogadására készül, nem feltétlenül a legkorrektebb megoldás. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Tudjuk, hogy 20 európai és finomítóra vonatkozó szabályok ezen, miközben itt az előttem fekvő mobiltelefont nem Európában készítik, tehát ezek ki nem kerülnének az új szabályok hatája alá. Észak-Kívúban és Dél-Kívúban pár évvel ezelőtt jártam személyesen bányákban, láttam, hogy milyen körülmények között -e dolgozni az embereknek. Tudjuk, hogy milyen ára volt mindennek, és a hivatalos csatornákon keresztül, ha kereskednének ezek az emberek, akkor még kevesebb pénzt keresnének, ezért virágzik a napig a csempészet. Nagyon jó volt azt hallani, hogy segít nekünk abban, hogy megtörjük ezt az ördögi kört az ásványanyagok terén, és valóban meg kell mutatnunk, be kell bizonyítanunk, hogy komolyan gondoljuk azt, hogy Kelet-Kongóban egyszer mindenkor a véget kell vetni a fegyveres konfliktusnak. Köszönöm, ezen a ponton szeretne még a kollégák közül valaki hozzászólni? Díaz Temeira úr. Señora Presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Nos, igen, én is szeretnék Mukwege úrnak köszöntvet mondani, hogy időt szakított ránk, és itt van ma közöttünk. A nagy tavak régiójában valóban a sokat szenvedett az üldöztetésnek kitett és erőszaknak kitett nők védelmeért rengeteget tett. Mukwege úr beszélt a biztonsági helyzetről, beszélt a miliciákról, milicisták csoportokról. Ön szerint az ön hatása a régión túl, vagy az ön munkája a régión túl is tudja esetleg uh, éreztetni a hatását? Nos, ebben a régióban azt hiszem, a közelmúltban bőven akadt sajnálatos módon olyan esemény, amelyet el kellett ítélnünk, amelyek elképesztőek voltak. Tudjuk, hogy választások közelegnek, ilyenkor különösen puskaporos hordóra emlékeztet a Afrikának ez a része. Mit tud mondani erről Burundiról, Ruandáról és általános biztonsági helyzetről? Köszönöm szépen. Egy politikai jellegű kérdést szeretnék intézni Mukwege úrnak, akinek én is köszönöm, hogy ismét ellátogatott közénk. Az Európai Unió fő problémája a fejlesztés politikában a, a következő, legalábbis innen Brüsszelből nézve. Az Európai Unió és a tagállamai partnerségben kell, hogy járjanak. A hivatalos partnerrel kell felvenni a kapcsolatot, ez mindig a központi szerv, a központi kormányzat az adott célországban, ebben az esetben Kongóban. Ön szerint az Európai Unió mit tehetne Kongóban, milyen intézkedéseket foganatosíthatna annak érdekében, hogy valakivel felvehesse a kapcsolatot, hiszen sokszor az Európai Uniót és ennek tagállamait a partnerként nem fogadják el a kongói demokratikus közösségben sem. A civil társadalmat hol tudnánk megszólítani? Venta úr aki a mi szakbizottságukban a konfliktusos ásványanyagok témájának a e, témájában készült el, szerzője volt. van a doktora Köszönöm szépen, elnök asszony. Mukwege úr, sok beszédét meghallgattam már, és ahogyan az elnök asszony is említette, itt az Európai Parlamentben illetékes jelentéstevője vagyok a témának, megpróbálunk olyan megoldásokat találni, amelyek az önök számára, illetve az ön számára is elfogadhatóak, hiszen ön képviseli itt most az országát ma. Folyton a kötelező, illetve önkéntes tanúsítványokról beszélünk, Mit gondol, szükségesek további lépések ahhoz, hogy a kongói stabilitást biztosítani tudjuk, hiszen ez egy nagyon fontos tényező. Az ásványi anyagok körül kirobbanó konfliktusok szempontjából. Ha válaszolni tudna erre, az nagyban segítené a együttműködés, illetve a szakpolitikánk további alakítását. Köszönöm. Köszönjük. Beferra asszony. Köszönöm, elnök asszony. Mukwege úr. Nagyon so, nagyra becsülöm a munkáját. Nem véletlenül kapott ön Szaharov díjat ebben a parlamentben. A kollégák közül többen beszéltek arról, hogy a konfliktusos ásványi anyagokra vonatkozó új engedélyeztetési rendszert, illetve biz, új, új rendszert kell bevezetni, de úgy érzem, hogy az egész ellátási láncra kiterjedő szabályok tudnának csak igazán módosítani a dolgokon, hogy tényleg tudjuk, hogy egy anyag honnan származik, ráadásul hitelt érdemlően bizonyítsuk ezt. És itt rögtön kapcsolódnék is a TTIP tárgyalások témájára is. Tudja nyilván ön is, hogy az Amerikai Egyesült Államok a konfliktusos anyagok tekintetében jóval komolyabb követelményeket támaszt. Ön szerint nem lenne jó, hogyha az amerikai és az európai megközelítést valahogy valahogy közelebb hoznák egymáshoz? Very much. Um... Köszönjük szépen a kérdéseket. A kollégák közül más nem kért szót ezen a ponton. Az Európai Bizottság részéről van itt valaki, ha külszolgálat szeretne esetleg valamit mondani? Nem, nem az Európai Bizottság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 Nem, nem, nem. A konfliktusos ásványanyagokra vonatkozó jogszabályokról most nem beszéljünk, azt majd jövő héten megtesszük, hogy Strasbourgban, úgyhogy nem akarjuk most önt így eh, igazán ez ügyben eh, kérdezgetni, nem, nem kell erről érdembeli vitát eh, folytatni. Konkrét kérdések nem érkeztek önök ezért nem kapnak szót. Mukwege úrhoz akkor az utolsó kérdést én intézném. Amikor Kongóban jártunk a kórházban, mindig megtiszteltetés, hogyha itt láthatunk, így ilyen helyen járhatunk, nem csak nőket, gyermekeket, szexuális erőszak áldozatait kezelik, hanem azért, mert ez a remény és a béke oázisa ebben a régióban, amelyre, amelyre az emberek súly tekintenek, mint a jövő Kongójának egy példája dire la vérité, mondjuk ki az igazságot, ez a szlogen függ a falon, azt hiszem, hogy talán ez is nagyon szimbolikus. Az uniós finanszírozással kapcsolatos példákról beszéltünk, amikor ott jártam, a DG Echo program finanszírozza a szexuális erőszak áldozatainak kezelését, de azt tudjuk, hogy a DG Echo-ban mennyire meg kell harcolni az új költségvetésben minden egyes euróért. A fejlesztéspolitikai főigazgatóságtól szeretnének pénzeket, finanszírozást kapni, mert a DJ éves szinten finanszíroz, a fejlesztéspolitikai főigazgatóság hosszabb távon hajt végre programokat, hosszabb távú finanszírozásban gondolkodhat, mi mint a biztos úr, már beszéltünk erről. If you wish to speak about that, you can do, but I'm sure our committee could look... Jó lenne, hogyha mi szakbizottságunk is megvizsgálnak a lehetőségét, hiszen a DEFCO-nak és az ECO-nak is mi felügyeljük a finanszírozását, a pénzügyi programjait, főként akkor, hogyha egy ennyire, támogatásra ennyire érdemes projektről van szó, egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy Kongóban Mukwege, Mukwege doktor alapítványa és kórháza elveszítse a támogatást. Parancsoljon, Mukaja úr, önnek, öné a szó. Azt hiszem bőven hangoztak el kérések. Euh, euh, Köszönöm. Aborder toutes ces questions, peut-être euh, je... Elnök asszony, ami a kérdéseket illeti, először is arra válaszolnék először, amit alapvetően fontosnak tartok. Ugyanis, amikor felvetik azt a kérdést, vagyis hát én azt fogalmaztam meg, mert nem egy sebésznek kellene ezt megfogalmaznia, tökéletesen igazuk van. Azonban azért tettük fel azokat a kérdéseket, amelyeket feltettünk, mert nap mint nap ezt tapasztaltuk. Amikor elkezdtük kezelni körülbelül több mint 15 éve az erőszakos cselekedetek áldozatait, hittünk az eredményekben, amikor kezeltük ezeket az áldozatokat, mert voltak ö, eredmények. De hogyha ugyanaz az áldozat másodszorra is oda kerül hozzánk, akkor már nem tud mit mondani. Amikor első alkalommal azt mondjuk, hogy mindent megteszünk, annak érdekében, hogy meggyógyítsuk, és meg fog gyógyulni, és mikor másodszorra is ott van, és tényleg mindent tönkretettek, akkor már nem lehet semmit mondani. Akkor azt mondják, nem megyünk el innen a, a kórházból, megoldást kell találni. Egészen addig, amíg el nem ér hozzám az a gyermek, aki egy erőszak, erőszakos aktus gyümölcseként született meg. Az édesanyja is nálam volt, ott szült nálam most pedig odajött hozzám a gyermekével, akit szintén megerőszakoltak. Azt hiszem, akkor értettem meg, hogy azonnal úgy kell eljárnom, mint amikor a sürgőségi osztályon van az ember, amikor azonnal megoldást kell találni, de sajnálatos módon itt az alap problémát nem oldottuk meg. Ezért hagytam el akkor a, azt a termet, ahol operáltunk, mert úgy gondoltam, hogy mást kell tennem. És ezért mondom, hogy az a pénz, amit kapunk, gyakorlatilag arra kellene, hogy fordítódjon, hogy a hosszú távú problémákat oldjuk meg. Aztán, ami az utolsó kérdést illeti. Az Európai Uniós támogatás, ami az ECO-tól származik, már több mint tíz éve létezik. Ma viszont csökkenő tendenciát mutat ez a támogatás, de sajnálatos módon az áldozatok száma viszont nem csökken. Úgyhogy nem tudunk ö, sürgős megoldásokat keresni, valami más megoldást kell találni. Ahogy az elnök asszony is említette, a kórházban csökken a költségvetés. A probléma az, hogy el kell döntenünk, hogy kit kezeljünk. Etikai szempontból ez katasztrófa két beteg jön, az egyik inkontinenciával, mert probléma van a nemi szervek, illetve a, ö, a veséből áramló vizelet ö, kiáramlása között. Aztán ott van a másik áldozat, hogyha esetleg rosszul ö, vezettek le egy szülést, mert ezt is erőszaknak tekintem. Ugyanis ezeknek a nőknek igenis joguk van ahhoz, hogy megfelelő nőgyógyászati ellátásban részesüljenek. De lehet, hogy nem így történt, és mondhatják azt, hogy nem normális körülmények között tudtak szülni. És ugyanezért a nemi szerveim károsodtak. Akkor önök azt mondják, hogy ez nem kerülhet be a projektbe. Tehát egy, egy orvos nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, amikor választania kell. E, ezek a nők nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen megbélyegzi őket a társadalom. És ugye most a fejlődésről beszélünk, illetve arról, hogy a fejlesztés keretén belül hogy tudjuk beilleszteni azt, hogy kezeljük ezeket a nőket, anélkül, hogy diszkriminatívan járnánk el. De hogy kezeljük ugyanakkor a más jellegű patológiákat is. És ugyanakkor, hogyha nem kapjuk meg ezt a támogatást az Európai Uniótól, nem tudunk olyan ö, kezelést biztosítani, ami nem diszkriminatív jellegű. Nos, ami a második kérdést illeti. Azt hiszem, hogy gyökereket illetően ez sokkal komplikáltabb. A nagy gond, amivel szembenézünk az, hogy a konfliktusos területeken ö, ö, történik a legtöbb erőszakos nemi cselekmény. Hogyha ezt nem oldjuk meg, akkor nem csökken az ilyen áldozatok száma sem. Ezért kellene például reformokat bevezetni a biztonság terén. Ezért mondjuk azt, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Mert hogyha ezt minden szinten nem vezetik be, mindig is ugyanezzel a problémával kell szembenéznünk. Mert születtek ugyan békeszerződések, de nem vették figyelembe azt, hogy ezek a fegyveres csoportok agymosást végeztek a gyerekek terén, hogy aztán a, ezekbe a közösségekbe kerüljenek, és amikor bekerülnek a fegyveres testületekbe ezek a gyerekek, és ha nem kapnak megfelelő kezelést, hiába veszük el tőlük a fegyvert, nem segítettünk rajtuk. Úgyhogy ezért mondjuk azt, hogy mindenképpen reformra van szükség, figyelembe véve azoknak a múltját is, akiket bevesznek a hadseregbe, hogy aztán megfelelő szerepet tudjanak felvállalni, például a rendőrség keretén belül, hogy védjék a lakosságot. Nos, ami az úgynevezett konfliktus ásványokat illeti, nem ez az egyetlen ok a konfliktusra viszont fenntartja a konfliktust, mert a fegyverek, a muníció pénzbe kerül, a hadsereg fenntartása pénzbe kerül, és honnan van erre pénz? Ebből az ásványból. És hogyha ma ezeket a kérdéseket mind meg akarjuk vizsgálni, akkor nem elég csak az Európai Parlament képviselőinek jelenléte. Ez humanitárius szintű kérdés. Az ellátási lánc, az engedélyezés, ez az első lépés, ez az első láncszem, ezen bányák engedélyezése. A kérdés tehát, kinek van joga a kitermelésre. És kivel? Gyerekekkel? Nőkkel? Hát úgy kizsákmányolják őket, mint a rabszolgákat. Minden nap fizetni kellene nekik. Állandó fenyegetésben élnek. Visszaléptünk 200 évet. Ez egyszerűen rabszolgaság amikor egy, a, a fiatalkorúakat, a nőket, a gyerekeket arra kényszerítik, hogy, hogy nagy mélységbe lemenjenek a bányákba. Hogy kitermeljék ezeket az ásványokat. És azt hiszem, hogy az engedélyezéssel kapcsolatban sok mindenre van lehetőség. Sőt, a civil társadalom is segíthet nekünk a dolgok tisztázásában. Burundában az arany kitermeléshez higanyt használnak föl. És ez aztán bekerül a folyóba, amit a folyó mentén lakók, mint vizet használnak. És azt gondolom, hogy nem is érdekli őket még a környezetünk se. Biztos vagyok benne, hogy öt év múlva ebben a falunak az összes lakója valamilyen vese elégtelenség miatt fog hozzánk fordulni. Tehát ma kellene szigorú határt vonni, nem engedélyezni az irány körülmények közötti aranykitermelést, és szabályozni azt, hogy ezek az ásványok hogyan kerülnek kitermelésre. Az egész láncon végig kell menni, hogy honnan származik. De azt gondolom az engedélyezés az első lépés, hogyha ez megfelelően történik, akkor a helyieknek biztosít munkát, de az alapjogokat biztosítva, nevezetesen azt az alapszabadságot, hogy eldönthessék, hogy milyen munkát vállalnak, nem pedig rájuk kényszerített rabszolgamunkát. Aztán a megfelelő ásványtermelést. Tehát az egész láncolatot ellenőrizni kell. Én azt gondolom, hogy a kereslet kínálat mindig is ugyanaz lesz, és ez egy kicsit zavar, hogy nem értem, miért nem akarják, hogy ez az egész láncolat átlátható legyen? Mert az ásványok mindig is ugyanott lesznek, és mindig is ide ezekbe a telefonokba kerülnek, amikre szükségünk lesz. Úgyhogy semmi nem változik, mert a kereset mindig is meg lesz, ott megvan a kínálat, de olyan körülmények között legyen kínálat, ami minket nem zavar amikor látom a telefonomat, a laptopomat, arra gondolok, amikor ezekbe a bányákba látogattam, és láttam ott ezeket a gyerekeket. Úgyhogy azt gondolom, hogyha ezeket a láncokat ellenőrizni tudnánk, akkor tiszta módon juthatnánk ezekhez az ásványokhoz, és nem engedhetjük, hogy ezek a bűnbandák továbbra is egy vagyont keressenek a piacon. Mert ami a piacra kerül, mindig is ugyanez lesz. És azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan befolyásolhatjuk a helyzetet, mert amikor tanulmányt készítettünk arról, hogy honnan kerültek az asszonyok a kórházba, azt tapasztaltuk, hogy olyan területekről, ahol ezek a bányák találhatók. Sajnálatos módon csak a milíciák uralkodnak ezeken a területeken, pedig másnak kellene, és ezt a két dolgot nem szabad elválasztani, mert Kongó hatalmas terület, felmerül a kérdés, hogy miért csak a keleti területen, ebben a zónában van, ahol ezek a pányák találhatók, áll fenn továbbra is ez a konfliktus. Úgy gondolom, hogy emiatt, és ezek az ásványok befolyásolják az alaphelyzetet. Ami a biztonságot és az választásokat illeti. Azt gondolom, ma az aggaszt minket leginkább, hogy demokratikus változás legyen a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Csak két helyzetet lehet összehasonlítani. Ma tudjuk, hogy mi a helyzet. Korrupció, rossz vezetés. Nagyon sok helyen az állam nincs jelen, nincs jogállamiság, ilyen körülmények között egyszerűen nem látjuk a jövőt. Tegnap föltették nekem a kérdést a migrációról, és azt mondtam, Európában ez aggasztó jelenség, de biztos vagyok abban, hogy ha már olyan kereskedelmet tudunk folytatni, amely lehetővé teszi, hogy azok az emberek, akik itt élnek, dolgozhassanak, megélhessenek, és otthon maradhassanak, nem fogják fölvállalni azt a kockázatot, hogy a földközi tengerbe fulladjanak. De most nincs semmilyen reménye a fiataloknak. A demokratikus, a komoly demokratikus köztársaságban nem azt kell megkérdezni egy fiataltól, hogy hol dolgozol, hanem azt, hogy egyáltalán dolgoztál már, mert a diploma nem ér semmit ilyen szempontból. És erre a helyzetre valamilyen megoldást kell találni, nevezetesen lehetőséget biztosítani ennek a fiatalságnak, hogyha például a bányákról van szó, akkor megfelelően termelhessék ki a bányák kincseit, és megélhessenek belőle. Vannak olyanok, akik 25 dollárból élnek meg havonta. Családok. Így aztán nyilván a gyerekek elmennek Dél-Afrikába, meg máshol. Azt gondolom, hogy hihető választások lehetnek a válasz erre a helyzetre, hogy a nép az akaratát kifejezhesse, és hogy az Európai Unió is támogasson minket. És például a civil társadalom is szóljon például az emberekhez, a nőkhöz, de sajnos az aktív nők többsége asszociatív mozgalmak tagja. Feladják a harcot. A különböző szövetségek keretén belül fantasztikus munkát végeznek, és szeretnénk is segíteni nekik, hogy a politika síkján is jelen legyenek, mert itt lehet változtatni a helyzeten. Mert ha azt látjuk, hogy a különböző társaságokban mire képesek, akkor arra gondolunk, hogy micsoda változást jelenthetnének itt is, ami a korrupciót illeti. Ebből a szempontból is nagyon fontos lenne, hogy segíteni tudnának a nőknek abban, hogy megfelelő politikai pozíciókba kerülhessenek, hogy hazánk kilábaljon ebből a borzasztó helyzetből, a korrupcióból, ami egyszerűen minden fejlődési lehetőséget csírájában öl meg. Azt hiszem, válaszoltam minden kérdésre. Igen, valóban nem is azt hiszem, hogy válaszolt. És talán most már látjuk, hogy milyen óriási kihívásokkal kell abban szembenézniük. Még végezetül új Michelnek adom meg a szót, pár percet kap. Nagyon rövid leszek, elnök asszony. A Mukwege úr általán mondottak, egyetértek, ezt támogatom. Nem hangzott konkrétan el, de meggyőző konszenzus van e pacsorokban a tekintetben, hogy kötelező valamilyen módon ellenőrizni, felügyelni a konfliktusos ásványanyokat. Vannak, akik eh, messze mennének, vannak, akik kevésbé. Én egyetértek vele, hogy először is az egész egészében kell látni ezt az egész láncot, hiszen nagyon sok cég különben egész egyszerűen megkerülik eh, ezeket a származás szerint bevezetett szabályokat egyes parlamenti képviselőket és az egyes frakciókban ez különösen jellemző, nehéz lesz eh, meggyőzni arra vonatkozóan, hogy az ásványi anyagok eh, egész eh, termékpályájára vonatkozóan a kitermeléstől egészen a késztermék gyártójáig mindenkire vonatkozó szigorú szabályokkal kell az eredet megjelölést és az eredet igazolás rendszerét bevizetni. Ez lehet megoldás. Lehet, hogy ez csak az első vonat, de nagyon ez, ez csak az első lépés lesz, de mégis talán segíthet valamit az afrikai problémák megoldásában. Elengedhetetlen egy ilyen rendszer bevezetése, hiszen katasztrofális a, a, a, a helyzet, és valóban ilyen harcos egyenségekre van szükségünk, hogyha használhatom meg hogy e, doktor ezt a jelzőt. Köszönjük, Louis Michel, valóban szakpolitikai koherencia a fejlesztés politikában ez az alapelvünk, fontos, hogy ezek a szakpolitikáink egymást kiegészítsék. Hiába beszélünk itt a fejlesztés politikai kérdésről, hogyha más területeken nem olyan szabályokat fogadunk el, amelyek segítik ugyanazon célok elérését, és meghiúsítják a fejlesztés politikai céljainkat. A konfliktusos ásványanyagok témájában a jövő héten Strasbourgban szavazunk. Remélem, hogy helyes döntést hozunk ez ügyben. Ön valóban ékes szavakkal beszélt arról most, amit elmondott már nekem a Panzi kórházban is, a finanszírozás problémáját. Remélhetőleg a kollégák is jobban értik már a fogyasztás kérdését. Tudom, hogy a többi frakció is segíti majd a munkámat az ECO-DEFCO finanszírozására megoldást kell találnunk az Európai Bizottságnál, hiszen egész egyszerűen az nem működik, hogy valaki tudnak kezelni, valaki más pedig nem ugyanabban a kórházban, csak azért, mert az egyik őjük nem ér összekáldozat, a másik pedig nem megfelelő körülmények között kell, hogy megszűnje a gyerekét. Ez szerintem tartatatlan. Brock úr a társelnöke annak a szakbizottságnak, amely a választási megfigyelésért és a demokratikus mm, támogató programokért felelős elmondta, hogy most kell segítenie az Európai Uniónak még a választások előkészítése során annak érdekében, hogy valóban egy párbeszédes hangulat alakuljon ki a szereplők között, és valóban békésen folyjon le a, a választás, ne jöhessen újra létre ugyanaz a helyzet, mint a 90-es években. És ezt is megjegyeztük, ezt a fontos javaslatot. Még egyszer köszönjük, hogy eltogatott közvénk. Nagyon sok gondolkodni valót hozott magával. E, ezeket megtartjuk a mi szakbizottságainkban. Néha egy kicsit úgy érezzük, hogy távol vagyunk azoktól a problémáktól, amelyek valóságban léteznek. Technikai, szakmai anyagokról beszélünk de jó azt hallani, hogy tényleg amit mi te, csinálunk, mit teszünk, az befolyásolja az emberek minden a életét, ezért mindenkit kérek arra, hogy köszönjük meg együtt Mukwege úrnak, hogy megtisztel bennünket a jelenlétével. And, um, before closing the meeting... Mielőtt lezárom az ülést, még ha emlékeztessek mindenkit arra, hogy ma este vetítik, vetítenek több filmet is, a Szaharov díjért felelős osztály. Az egyik film pontosan a kongói témakört jár körbe. 6.30-kor eh, a parlamentáriumban kezdődik a vetítés. A film az oktatás kérdéséről, a Kongói Demokratikus Köztársaságban az oktatás kérdéséről szó. Tehát fél hétkor parlamentárban köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönöm a csak munkáját, és az ülés lezen.